Szólítanunk az iráni hatóságokat, illetve valamennyi felelős polgárnak részt kell vennie ebben a mozgalomban, hiszen egy gyilkosokról van szó, az Európai Uniónak meg kell mentenie Szakinit. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig következzék Portas úr jelentése az Európai Globalizációs Alap tárgyában. A jelentéstevő kapja meg a szót négy percben. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés, amelyet most bemutatok, a frakciók közötti kompromisszum eredménye mely frakcióknak nagyon eltérő volt a nézőpontjuk, ami a foglalkoztatás politikát illeti, illetve a munkanélküliség kezelését. Köszönetet mondok a különböző árnyékjelentéstevőknek, illetve a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak is, hiszen így módon sikerült létrejönni ennek a megállapodásnak, amely remélem, hogy sikerül, segíteni fogja a kollektív elbocsátások áldozatait. A az első megállapítás az, hogy a válság hatásai még hosszantartóak lesznek abban az esetben is, hogyha megvalósul a gazdasági fellendülés, amiben reménykedünk. A kollektív elbocsátások nem csupán a múlt örökségei sajnos továbbra is jellemzik országaink szociális életét napjainkban is. Éppen ezért az első döntés, amelyet meg kell hoznunk, egyszerű meg akarjuk-e tehát hosszabbítani az európai globalizációs alap alkalmazási idejét, amely az egyetlen eszköz Európa kezében, hogy segítse a kollektív elbocsátások áldozatait? A jelentés válasza világos erre a kérdésre, igen, meg akarjuk ezt hosszabbítani, hiszen egy nagyon erős üzenetet akarunk küldeni a munkanélkülieknek meg akarjuk valósítani újra visszailleszkedésüket a szociális életbe, új lehetőségeket akarunk biztosítani ezen emberek számára, és a ö, politikai ö, felelős személyeknek meg kell adniuk ezt a lehetőséget. Ez az alap nagyon sok hiányossággal, sok nehézséggel működött, azonban, hogyha javítani akarjuk a helyzetet, akkor meg kell könnyítenünk az alaphoz való hozzáférést. Igen, szükség van az értékelésre, de már most kijelenthetjük, hogy melyik a fő nehézség, mégpedig a következő. A kollektív elbocsátások ideje, illetve a konkrét segítségnyújtás megérkezések között akár 12 vagy 16 hónap is eltelhet, vagy akár még több is. Tehát itt egy szociális vészhelyzetre kialakított alapról van szó, ami azonban nem működik megfelelően. Ezen okok miatt nagyon sok munkavállaló nem tud részesülni ezen alapból. Ez a lassúság elbátortalanítja az érintetteket, hogy kérelmeket nyújtsanak be, pontosan azokban az országokban, amelyeknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre. Tehát sokszor be sem nyújtják a kérelmeket, hiszen tudják, hogy nagyon hosszadalmasak lehetnek ezek az eljárások, és a kedvezőtlen pénzügyi helyzetben az európai segítségek nem tudnak megfelelően a tagállami segélyekhez kapcsolódni. Tehát sokkal gyorsabb ügyintézésre van szükség, amely 50%-kal csökkenteni az ügyintézés idejét. Szeretnénk, hogyha ezek az alapok 2013-tól állandóká válnának. Nos, kedves kollégák, kedves elnökasszony, sok ö, esetben nem sikerült az egyszerűsítés, sokan szembeszegülnek ezzel az igényel, de ö, lehetséges az, hogy megvalósul majd a növekedés Európában, de ennek nem lesz közvetlen kihatása, mert a kedvezőtlen pénzügyi feltételek még továbbra is befolyásolják majd gazdaságunkat hosszabb ideig. És van egy másik dolog, amit figyelembe kell vennünk, hogyha a kollektív elbocsátások által érintetteket feláldozzuk, úgymond a gazdasági megszorítások oltárán, akkor nem, kap, nem érünk el megfelelő eredményeket. Meg kell mentenünk ezeket a személyeket, éppen ezért ez a jelentés az erkölcsről szól, hiszen segítenünk kell társainknak, és ez nagyon fontos Európa jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen a spontán felszólalások körét kezdjük, vagy persze többen jelentkeztek, mint amennyi idő rendelkezésünkre áll. Először is Baszeszko asszony kap szót egy percben. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Néhány dolgot szeretnék világossá tenni amikor a globalizációs kiigazítási alap működéséről beszélünk, ezt el kell mondani. Románia, az én hazám, nagyon érzékenyen érinti Romániát a globalizáció folyamata. Részint ez azzal magyarázható, hogy a 2009-es revízió után a befogadási kritériumok korlátozottak. Ha az alap rugalmas marad, jó megoldást jelent. A felelős román hatóságok ugyanakkor nem rendelkeznek azzal a jogosítványjal, hogy lehívják az alapeszközeit. Az elmúlt két évben Romániában ezen közben nőtt a munkanélküliség. Országunknak komoly átstruktúrálási reformokat kellett megélnie, és éppen ezért szükség van az alapra. Köszönöm. Styler asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok. Az európai globalizációs alap nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók, akik elveszítették enhibájunk kívül a munkájukat, támogatást kapjanak. A választókörzetemből valaki felvette velem a kapcsolatot, akit érintett az alap, Ám az új Egyesült Királyságokbeli kormány, a konzervatív liberális kormány azt mondta, hogy be kell zárni ezt az alapot. Felháborító és empátia nélküli ez a hozzáállás a munkavállalókkal szemben. Igenis támogatni, védeni kell ezeket az embereket, és segíteni kell őket ahhoz, hogy kiigazítsák helyzetüket. Ezért az alapot mindenképpen támogatni kell, és a legmegfelelőbb módon kell menedzselni. Kelly úr kap szót. Uh, thank you very much. Uh... Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt szeretném Portas úrnak megköszönni jelentését. A választókerületemre is uh, két olyan eset volt, hogy uh, kértek uh, támogatást, és nagyon pozitív uh, volt a fejlődés. És szeretném elmondani, hogy a lakosok az Európai Unió ajándékaként fogták fel ezt a segítséget. Azonban eh, igazából az emberek egy kicsit csalódtak is abban, hiszen nagyon bonyolult eh, a hozzáférés. Hát az Európai Bizottságon különféle ügynökségeken keresztül kell a segítségért eh, folyamadni. Azonban megpróbálunk rugalmasak lenni, és az emberek megpróbálják a saját dolgukat tenni, és amikor kérjük az alapot, az alaptól a segítséget, és a tényleges megkapások között nagy idő telik el. Köszönöm kolléga, Dátum úr kap szót. Merci, cher collègue. Köszönöm, kedves kolléganők és kollégák. A Szociális Foglalkoztatási Bizottságban lefolytatott viták eredménye egy kiegyensúlyozott jelentés lett. Örülök, hogy az Európai Globalizációs és Alkalmazkodási Alap a szociális partnereket is figyelembe veszi. Ezen kívül annak is örülök, hogy a vállalatokat is valamennyire tehermentesíteni kell. A fizetési kötelezettségeket a jövőben jobban át kellene gondolnunk. Azért létezik a szociális Európa, hogy szociális célokra is jusson. Azonban nem mindenki látja ezt így. Amennyiben itt osztott szavazás lesz, akkor az alap szenvedne az eredménytől. Önökhöz fordulok, kedves kollégáim, hogy ez az intézmény megkapja a szavazataikat. Köszönöm. Most Figeire Dó képviselőasszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék még három dolgot aláhúzni. Az első az, hogy megelőzés intézkedéseket is hoznunk kell, hogy ne szervezzék ki a multik a tevékenységüket, másodszorban pedig, hogy hogyan alkalmazzák az alapot. Az alakot az alapot soha nem lehetne arra felhasználni, hogy tömeges elbocsátásokat igazoljanak vele. Hogyha a multik máshova helyezik a termelést, vagy pedig tömeges elbocsátásokat eszközölnek ki. A leg súlyos a problémával rendelkező országoknak kell elsősorban segítséget adni. És a múltban ez nem így volt. Köszönöm, Csalas biztos kap szót a bizottság nevében. Madame la Présidente, Monsieur Mesdames Députés. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is a bizottság nevében szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló munkáért, amit végzett. Ez egy rendkívül átfogó jelentés, és köszönetet mondok neki az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért is. A jelentés megfelelő időben érkezik, hiszen jól beilleszkedik a bizottság munkálataiba, itt két határidőt kell figyelembe vennünk. Egyrésztről egy válsághelyzetről van szó, és itt az elbocsájtott munkavállalókat kell támogatnunk a globális pénzügyi válság kereteiben, megfelelő társfinanszerezési rátákkal. Itt az a kérdés, hogy most ez az eltérés, amelyet előirányoztunk, az fenntartandó-e, vagy térjünk vissza az 50%-os társ finanszírozáshoz. 2013 az a dátum, amikor is előirányoztuk a, az átdolgozását ennek a, az alapnak, és kérdés, hogy a több éves pénzügyi keretben megjelenjen -e ez az alap. A Portas úr jelentése említi az alap létrehozásának okait, és rámutat arra, hogy fontos az alap fennmaradása, javasolja, hogy ez egy állandó eszközként kerüljön létrehozásra a jövőben, és felszólítja a bizottságot arra, hogy nyújtson be megfelelő javaslatot egy ilyen alaptárgyában. Portás úr javasolja, hogy a 2011. június 30-ára kell létrehozni a köztes, előrehozni a köztes jelentést, de ez némely problémát jelent számunkra, hiszen a jelentés csak 2011. novemberében jelenik meg majd az első módosításokról, és azt meg kell várnunk, hogy a meg nem változott kritériumokat felülvizsgáljuk, például a sikerkvótát, hogy összevethessük a különböző intézkedéseket, a szociális partnerekkel is konzultálnunk kell, valamint a kedvezményezettek tárgyában is elemzést kell végeznünk. Nos, csak 27 esetben, kevés ágazatban fizettek ki támogatást, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem kérelmeztek segélyt ebből az alapból. Csak 80 millió eurót használtak fel, és a kérelmek 40%-et visszautasították. Itt az eredeti rendeletre vonatkoznak ezek a kérelmek, és a kérelem megvált, az rendelet megváltoztatása ahhoz vezetett, hogy a kérelmek száma növekedett, valamint az érintett munkavállalók száma úgy szintén növekedett javulások következtek be az időtartamot illetően is, tehát az elbocsájtástól a segély kifizetéséig eltelt időt illetően is a bizottságnak meg kell gyorsítani ezt az eljárást, jobb szervezésre van szükség, a bizottság, a költségvetési hatóságok és a tagállamok jobban kell, hogy dolgozzanak, az Európai Parlamentnek és a bizottságnak is jobban együtt kell működnie, különösen az időtervet illetően, és ez az, ahhoz vezethet, hogy ezen késedelmek egyike másik a megszüntethető lesz. És a, amint a tömeges elbocsátást bejelentik, a tagállamnak azonnal reagálnia kell, a bizottságnak úgy szintén gyorsabban kell reagálnia, és egy három, maximum 3-4 hónapos időtartam alatt értékelnie kell a kérelmet. Ez az eltérés továbbra is fenn kell, hogy maradjon a 2013 utáni időszakban is. Tehát az Európai Globalizációs Alap kérdését a több éves pénzügyi keret általános összefüggéseiben kell megvizsgálni és egy állandó alap létrehozását is mérlegelni kell ezen viták keretében. Az új rendelet előkészítése szintén a tagállamokkal és egyéb érdekelt felekkel való konzultációk keretében kell, hogy történjék, és remélem, hogy a jelentéstevő, illetve más parlamenti képviselők is hozzájárulnak majd az alapjavításához, hogy ez még hatékonyabb legyen a jövőben a szolidaritás eszközeként az elbocsátott munkavállalókkal szemben. Köszönöm, biztos úr. Holnap 12.30-kor szavazunk. Most a következő napirendi pont Lechner úr jelentése a cég nyilvántartások összekapcsolása, akkor most négy percre át is adom a szót az előadónak.